meg fogja erősíteni, és ez is erősíti majd a parlament szerepét. Köszönöm szépen. Biztos asszony, két állásfoglalás indítványunk van. Ezzel lezárjuk a vitát, és holnap fél egykor lesz a, vita, a szavazás holnap, január 19-én 9 órakor folytatjuk az ülést, a napirend az in parlament internet